Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie wiceprzewodniczącej komisji. Most az Európai Unió külpolitikáért felelős főmegbizottjának megnyitóját hallgatjuk, meg a fehér oroszországi helyzettel kapcsolatos beszámolót. Megadom tehát Ashton asszonynak a szót. Thank you, Mr. President. Um... Köszönöm szépen, elnök úr a választások utáni események december 19-én minnyájunkat sokkoltak. A hatóságok erőszakkal verték le a tüntetéseket, és ezt az egész világ demokratikus erői elítélték. Én és kollégáim találkoztak az érintettekkel, a civil társadalom képviselőivel, a bebörtönzöttek családjaival, az ellenzékiekkel és a lakossággal kifejezésre jutottuk, szolidaritásunkat, együttérzésünket, és figyeltünk rájuk. De tisztelt képviselők, most eljött az ideje annak, hogy cselekedjünk is. Nagyra értékelem azt a tényt, hogy a parlament képviselői már az idáig történtekre figyelemmel léve fogalmazták meg ezt a dokumentumot. Fuller kollégával az Afeten is vitaztunk erről a kérdésről, és örömmel látom az állásfoglalás indítványt. Minnyájunk számára nagyon fontos, hogy gondolkozásunkat koncentráljuk erre a sürgető helyzetre. Az ellenzék sok képviselőivel és a lakosság képviselőivel is találkoztam, a bebörtönzöttek rokonaival és Martinov külügyminiszterrel is. Semmifajta kétség nem él bennem a tekintetben, hogy az emberi jogokat lábbal tiporták, a demokráciából pedig a demokráciát nevetségesítették. Az egész választási folyamat nem volt demokratikus, a civil társadalom és a ellenzék nem képviseltette magát, a DHIA vagy pedig az EBSZ e véleménye alá támasztja az én véleményemet. A legtöbb fogvatartottat szabadon bocsátották, de továbbra is 30 ember ellen vádat emeltek, és komoly szabadságvesztése fenyegetik őket. Nos, a 30 között nem egy ellenzéki elnök jelölt is van a elnök úr felszólalt a Minszki elnyomó intézkedések ellen, és én is mindent, meg többször elmondtam, hogy szabadon kell mindent bocsátani, és meg kell nyitni az ebesz irodáját újra. Hillary Clinton külügyminiszter asszonynal egy közös um, nyilatkozatot adtunk, és Martinov úrral való tárgyalásom során kinyilvánítottam, hogy az EU azonnali választ vár a belorusz hatóságoktól a nemzetközi közösség kérdéseire. Alapvető elveket kell érvényesíteni. Az egyik első alapvető elv a békés aktivisták és az ellenzéki öm, jelöltek szabadon bocsátása. Másodszorban a fehér oroszok szomszédaink és partnereink, és éppen ezért az ő érdekeiket figyelembe kell venni, tehát a hatóságok elleni agályainkat hangoztatjuk, de az emberek érdekét figyelembe kell venni. Harmadsorban az EU külpolitikájának és a keleti partnerségnek az emberi jogok alapját képezik, és ezeket az értékeket legszorosabb a partnereinkkel osztjuk. Együttműködünk a partnereinkkel, mint az USA-val is, hogy üzenetünk jelentését és, kiha és hatását a leginkább kihangsúlyozzuk. Elnök úr, világos következtetésre kell jutni, fel kell használni a rendelkezésünkre álló csatornát, és határozottan kell választ adni. Nem szabad Fehér Oroszországot, a civil társadalmat és az állampolgárokat elszigetelni, de a hatóságoknak világos választ kell adni kiegyensúlyozott választ kell adni. Tehát a belorusz hatóságokat világosan meg kell céloznunk a válaszainkkal, másrészt pedig intenzifikálni kell a párbeszédet a fehér orosz civil társadalommal és az állampolgárokkal. Ez pedig azt jelenti, hogy tovább kell támogatni a médiumokat és a nem kormányzati civil szervezeteket, és meg kell, lehetővé kell tenni, hogy az állampolgárok az Európai Unióba utazzanak. Lukasenko elnökre beutazási tilalmat adtunk ki, és hogyha a fogvatartottakat nem bocsátják szabadon, akkor ezt a beutazási tilalmat meghosszabbítjuk. Ezen felül pedig a külügyi szolgálata bizottsággal sürgős intézkedéseket készített elő, amelyekkel a médiumokat és az NGO-kat lehet támogatni. Az Európai Parlamentnek is lehetősége van arra például, hogy fiatal fehér orosz diákoknak ösztöndíjakat kínáljon föl. Remélem, hogy a lehetőséggel él a parlament, és Remélem, hogy más források is megnyílnak, például a tagállami költségvetésekből. A mobilitás kérdését hangsúlyoztam, és éppen ezért a vízum könnyítés kérdése nagyon fontos. A tagállami konzulátusokat arra buzdítom, hogy segítsenek a vízumhoz jutáshoz, jutásban a beloruszok számára. Elnök úr, az a, a külügyi, január 31-i külügyi tanácsülésen kell dönteni ezekről a kérdésekről, de ezek rövid távú kérdések, és nem szabad, hogy elárnyékoljuk a hosszú távú feladatokat is. Egyrészt hosszú távon más nemzetközi partnerekkel kell együttműködni, multilaterálisan kell megoldást keresni a belorusz helyzetre és keleti partnerségi országokkal is együttműködve próbálunk konszenzust kialakítani a kérdésben. Másodszorban a bilaterális pénzügyi támogatás tekintetében határozottabban kell fókuszálni a civil társadalomra és a lakosságra. Végezetül pedig egy közös tervet dolgoztunk ki, amelyel a Fehér Oroszországgal való kapcsolatainkat vázoltuk fel, és úgy hiszem, hogy e folyamatban meg kell állnunk. Nem, a, nem kell a tervet feladnunk, de további konzultációra van szükség a civil társadalommal, és ennek fényében kell a tervet áttekinteni. Elnök úr, ez egy keret, amelyet felvázoltam, és most nagy kíváncsisággal nézek az itt lezajló vita elébe. Köszönöm, alelnök asszony. Most a politikai frakciók képviseletében kapnak szót a képviselők először Patasévic úr a néppárt nevében. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Esten asszony. A nemzetközi megfigyelők kétség kívül megállapították, és nekünk sem lehet kétségünk afelől, hogy a legutóbbi Fehér Oroszországbeli decemberi választások nem voltak sem méltányosak, sem tisztességesek. Ennek eredményeképpen pedig az a politika, amelyet kifejtettünk a fehér orosz hatóságokkal szemben, nem folytatható, nem tartható fenn, változtatnunk kell politikánkon. Nem a napi ügymenetet vihetjük tovább, új döntéseket kell hoznunk, új szakpolitikát kialakítanunk. A határozottsága fellépve Lukasenko rezsime ellen, beleértve a szankciókat is, nem kizárva a gazdasági szankciókat és a vízum szankciókat sem. Azonban okos büntetésekkel kell éljünk, nem szabad rontanunk a fehér az állampolgárok életkörülményeit, ám nem riadhatunk vissza attól, hogy megfelelő szankciókkal fellépjünk az új helyzetre reagálva. Fehér Oroszország tagságát például törölhetjük a keleti partnerségi viszonyban. A választások eredménye nem hiteles, így elmondhatjuk, hogy az erkölcsi nyertesei a választásoknak az ellenzéki erők, a demokratikus ellenzék tagjai. Támogatnunk kell tehát őket annak érdekében, hogy, hogy itt Oroszországot képviselhessék valamiképpen Brüsszelben vagy Strasbourgban és ez a képviselet volna a világ felé fordított igazi arca Fehérországnak. Azt is követelnünk kell, hogy a fogvatartottakat, a, a tüntetőket, illetve az újságírókat, elnökjelölteket azonnal bocsássák szabadon, mielőtt még egyáltalán meggondolnánk, hogy felmerülne a tárgyalások folytatásának lehetősége. Vigen. Köszönöm социалистите и демократите изразява огромно съжаление. szépen a szocialisták és a demokraták nevében. В една отново пропусната... Szólalok föl, a szocialisták és a demokraták frakciója nagyon fájla, fájlalja, hogy a fehér oroszországi választások ismét egy elvesztegetett lehetőségként léptek föl, ismét nem a demokrácia útjára lépett Belarus. Azt állíthatjuk, hogy az Európai Unió politikája a lépésről lépésre való aktivizálódás politikája volt, amely járt eredménnyel ugyan. Hogyha tehát azt mondjuk, hogy politikánkat alakítsuk át, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk, hiszen az Európai Unió elkötelezettsége oda vezetett, hogy Fehér Oroszország az elnök választások során bizonyos előrelépéseket ért el, például a választások éjszakáján sokkal többen mentek az utcára, mint amire a szervezők számoltak, mint amivel a szervezők számoltak. Azaz tehát nagyobb volt a szabadság, minden elnyomás ellenére is. Éppen ezért világosan és kellő határozottsággal kell fellépnünk. A Fehér Oroszországgal szemben megfogalmazott követeléseinkben Határozottan kell követelni, hogy a politikai fogvatartottakat bocsássák szabadon, és ne üldözzék azokat, akik szervezték a tüntetéseket, vagy részt vettek ezeken. Kompromisszummentesen kell itt eljárnunk, minden elvárásunkat világosan meg kell fogalmaznunk. Közép és hosszú távon azonban mit lehet tenni? Egyrészt el kell kerülnünk azt, hogy Fehér Oroszországot ismét elszigeteljék a civil társadalom képviselői Fehér Oroszországban többször kihangsúlyozták a velünk való párbeszédben, hogy az ország izolálása, elszigetelése az állampolgárok elszigetelődéséhez vezetne. A Fehér Oroszországgal szembeni politikánkban kat pedig, hogyha szükség van rá, meg kell változtatnunk, és ilyen módon a fehér orosz állampolgárok a legnagyobb hasznát húzzak majd a mi politikánkból, nem csak a polgárok, hanem a médiumok is, és az egész civil társadalom. Hogyha megváltoztatnánk politikánkat, akkor segítenénk a demokratikus választások létrejöttében, ezért fontos, hogy harmadik államokkal, Oroszországgal és Ukrajnával is együttműködjünk. Nekünk, az Európai Parlamentnek pedig teljes mértékben ki kell használnunk az Euró- a keleti partnerség lehetőségeit azért, hogy hozzájárulunk a demokratikus átalakuláshoz. Egy kékkártyás felszólal kérdés, megválaszolja a kérdést, parancsoljon. Migelski úr, tessék, parancsoljon, kedves Migelski kollega, parancsoljon. Köszönöm, csak 30 másodpercen van, talán valamit nem értettem. Valóban azt hallottam, hogy ön úgy gondolja, hogy a demonstrációk a választások után, amelyeknek célja az volt, hogy a hamis választások, a szabálytalanságok ellen tiltakozzanak. Úgy gondolja, hogy ez azt bizonyítja, hogy a helyzet valóban javulóban van? Mert én ezt hallottam ki az önbeszédéből, és nagyon nehéz nekem ezzel a magyarázattal egyetérteni. Köszönöm. Talán nem elég világosan fogalmaztam. És bizony a tolmácsolás során néha a finomságai egy felszólalásnak eltűnnek, de a helyzet, ezt akartam mondani, Fehér Oroszországban úgy változott meg, hogy egyre több ember érti, hogy szükség van a demokráciára. Egyre többen hajlandók küzdeni a demokrácia érdekében. A választás éjszakáján Minsk utcáit sokkal több ember jelent meg, mint amire számítani lehetett és ez az ellenzéki gondolat fel, fel, megjelenését jelenítette. Nem volt angol fordítás, mondja az elnök, valami probléma van az angol kabinnal talán? Well, did you... Not the translation. Fordított az angol kabin? kérdezi az elnök. Nos, hát értjük ezt. Yeah, okay. Mikrofonnal, igen. Be van kapcsolva. Igen, most működik, elnézést. Lehet, hogy félreértés volt az egész. Megpróbálok időnként anyanyelvemen beszélni, de időnként látom, hogy kényes ügyekben jobb, hogyha nem ezt teszem. Én úgy értem, és ezt próbáltam elmondani, hogy a helyzet annyiban javul, hogy egyre több ember érti Belarusban, Fehér Oroszországban, hogy Fehér Oroszországnak demokráciára van szüksége, és ezért küzdeni is kell, lehet. Ez pozitív jelzés. Sokkal többen mentek ki a Minszki utcákra, mint a szervezők remélték. Köszönöm. Köszönöm, Krisztina Ojulland következik a liberálisoktól. Tisztelt elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, jó volt hallani, amit mondott, teljes, egy, teljes mértékben egyetértünk azzal, amit mondott. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió képes volt reagálni a fehér orosz választás, elnökválasztás kudarcára, erőt teljesen kell fellépnünk, különösen a szomszédos országok, így fehér orosz Oroszország esetében, amikor a jogállamiságot megsértik, illetve az ellenzéket elnyomják. az oroszországi demokrácia helyzetének romlása is lehet az oka annak, hogy a Kreml elismerte a fehér orosz választások eredményét, illetve belügynek tekinti azt. Ez a közöny, a szörnyű fehér oroszországi helyzet eh, irányában az oroszországi helyzetet is minősíti. Erős állásfoglalásra van szükség, célzott kapott vízum és egyéb korlátozásokkal Lukasenka rendszerével szemben. Fontos, hogy az Európai Unió egy emberként lép fel, illetve fontos, hogy a tagállamok bilaterális kapcsolataikat ne javítsák Lukasenkával és rezsimével amíg a politikai foglyokat nem engedik szabadon, a partnerségről nem lehet szó a civil társadalom, a nem kormányzati szervezetek, a független sajt, Lukasenka bukása után meg kell, hogy erősödjenek, át kell, hogy tudják venni egy demokratikus választáson a hatalmat. Ezért azt kérem önöktől, hogy támogassák a fórumot. Elnök, köszönöm szépen. Heili Hautala asszony következik a Zöldek frakciója részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony, úgy gondolom, hogy ön ugyanazt mondja, amit mi érzünk, meg van botránkozva, mi is megbotránkoztunk a december 19-i események után, hiszen Fehér Oroszország fokozatosan nyitott az Európai Unió irányában, most a reményeink azonban szertefoszlottak. Folyamatosan olyan híreket hallunk Minskből és Fehér Oroszország más részeiből, hogy elnyomják az ellenzékieket, a Biesz emberi emberjogi szervezet zaklatása folytatódik, házkutatásokkal, letartóztatásokkal, őrizetbevételekkel. Ez egy olyan szervezet, amely nagyon bátran kiállt az emberi jogok mellett Belorussziában, és a hatóságok eddig nem engedték beegyeztetni. A Helsinki Bizottság is figyelmeztetést kapott, az ügyvédek úgy gondolják, hogy a súlyos vádakkal illetett személyek nem fognak tisztességes bírósági eljárásban részesülni. Szárnikov jelölt és felesége Irina Halép, a Novel Gazeta tudósítója is eljárás alá kerültek a gyereküket el akarják venni a hatóságok. Pillanatnyilag még semmilyen megerősített jó hírről nem tudok beszámolni a jövő hétig. Miért került sor erre a kemény leszámolásra Fehér Oroszországban? hangsúlyoznunk kell, hogy mennyire fontos a független nemzetközi kivizsgálás, hogy láthassuk, hogy mi történt, hogy voltak-e provokatőrök, akik az erőszakot keltették, hiszen csak demokráciát akartak a szervezők Fehér Oroszországban. Véleményem szerint a legmegfelelőbb testület az EBESZ lenne ennek a vizsgálatnak a lefolytatására, hogyha nem ők, akkor pedig az ENSZ. Mi a helyzet az újabb választásokkal? Szerintem legyünk óvatosak, ne követeljünk túl gyorsan új választásokat, hiszen meg kell vizsgálni, hogy a demokratikus átalakulás milyen menetrendje alakítható ki, a sajtószabadság, a gyülekezési szabadság miként alakul, mert enélkül nem sokat nyerünk azzal, hogyha új választásokra kerül sor Belarusban. Köszönöm szépen, Csánecki Richard következik. Mówimy o sytuacji na Białorusi. Köszönöm szépen. A fehér orosz helyzetről van szó. Ezért magunknak is szemrehányást kell tennünk. Természetesen szemrehányást kell tennünk Fehér Oroszországnak, Lukasenkonak és a Fehér Orosz hatóságoknak is, de magunknak is fel kell tennünk a kérdést. Például Berlusconi és mások. Például Pipeszkajta elnök legitimizálják a belorusz korm, ö, rezsimet. Vagy Westerwelle és Csikovszki német és lengyel külügyminiszterek látogatásáról is beszélhetnénk. Tagállami politikusokról van szó, akik bizonyos olyan feltételeket teremtettek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy Lukasenka manőverezzen mindenféle követelés nélkül. Magunknak is tehát fel kell tennünk a kérdést ezzel kapcsolatban. Külön, köszönöm szépen. Most a baloldal nevében Solc kap szó, szót másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr a frakcióm nem érte alá a kompromisszumos állásfoglalást Fehér Oroszországgal kapcsolatban, azonban azt szeretném mondani, hogy ezt nem úgy kell érteni, hogy a választások eredményét, a bebörtönzéseket, az elnyomásokat elfogadnánk Fehér Oroszországban. A fair, átlátható és demokratikus választások, a másként gondolkodók szabadsága, alapvető elvárás Fehér Oroszországgal kapcsolatos politikánkban, hogy Rosa Luxemburgot idézzem. És ez vonatkozik a politikai bebörtönzöttek szabadon bocsátására is. Én azonban kétségbe vonom azt, hogy a szankciók megfelelő eszközt jelentenek-e arra, hogy a másként gondolkodók szabadon bocsátását elérjük, és a demokráciát megteremtsünk, stabilizáljuk Fehér Oroszországban. A szankciók se Fehér Oroszországban, se máshol nem értek el eddig eredményeket, ezt önök is tudják, és én is tudom. A politikai felelősök az, őket kell az érveinkkel és a követeléseinkkel szembeállítani. Nem tehetjük meg azt, hogy a külső kritikai válaszra úgy ö, reakciókra úgy reagáljanak, hogy a civil társadalmat elnyomják. Szerintem jobb út lenne, és őszintébb út lenne a másik út, ahogy megmutatta azt a mai vita is a magyar elnökséggel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Pelder úr következik az EFT nevében. De brut- Köszönöm szépen, elnök úr. A brutális elnyomás, mint politikai alternatíva a politikai Lukashenko rendszer számára, de 2000 10 janu- december 19 óta ez van. Ez nagyon lecsökkentette a külföldi beavatkozás lehetőségeit. Moszkva és Brüsszel kapcsolatában létrejött egy kezdeményezés, de ez is megszakadt gazdasági szinten. Lukacsenko továbbra is sokkal szorosabban kapcsolódik a Kremlhöz, és ez a függőségi helyzet azt is jelenti, hogy az Európa Európai Uniónak jobban kellene foglalkozni a fehér oroszországi civil társadalommal. Talán arra is szükség lenne, hogy szolidaritást tanúsítson az Európai Unió ezen a területen, és mielőbb segítséget nyújtsunk Fehér Oroszországnak, és a politikai párbeszédet fel kellene venni, folytatni és fontos odafigyelni és érzékeltetni, hogy a hatalom alakulására is odafigyelünk. Nem kell ahhoz kínai vagy orosz, jel, orosz jelleg, hanem demokratikus fejlődésre van szükségük. Most pedig más hozzászólók következnek. Ungeriano úr Köszönöm szépen. Lukacsenko sosem mulasztotta el az alkalmat, hogy bizonyítsa, hogy diktátor, és úgy is viselkedjen. E, elérte a kinevezését. De mi az Európai Unióban ahhoz e, az illúzióhoz e, ragaszkodunk, hogy Lukacsenko egyszerűen varázsütésre megváltozott azt mondtuk, hogy várjuk ki a decemberi választásokat. Aztán lettek választások, és Lukacsenko nem változott, és az ellenzék az vagy kórházában van, vagy börtönben. Úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy az Európai Unió felülvizsgálja a Fehér Oroszországhoz való viszonyát. Nyilvánvaló, hogy nincsen hely a Fehér Oroszország számára a keleti partnerségben. Fel kell függeszteni. Az egyetlen partnerünk e tekintetben csak a civil társadalom lehet a januári 31-i külügyi tanácsülésen remélem, hogy Füle biztos és Lady Ashton ajánlani fogják a felfüggesztést. Ugyanez igaz az Euronest parlamenteri közgyűlésre is. Nem tudtunk már vétót alkalmazni, már felhasználták a Fehér Oroszországot arra, hogy a Euronestet beblokkolják tehát itt is sürgősségi lépésekre van szükség. Köszönöm. Palekis, Köszönöm szépen. Kezik másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt főképviselő asszony. Ez az állásfoglalás, amiről holnap szavazunk, erőteljes jelzést kell, hogy küldjön Fehér Oroszországnak, Európának és az egész világnak arról, hogy még nincs késő, vissza lehet térni a december 19-e előtti helyzethez, mozgósítani kell az embereket a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartása érdekében. Az első számú célkitűzés ma a politikai foglyok szabadlábra helyezése. illetve a szabad sajtó és az ellenzék elnyomásának véget kell eh, vetni, de amikor a rendszerrel szembeszállunk, nem szabad a lakosságot eh, hátrányos helyzetbe hozni. Nagyon körültekintően kell eljárnunk, hogy ne penalizáljuk őket, eh, illetve hogy ne rontsuk a gazdasági, kulturális, tudományos kapcsolatokat Fehér Oroszországgal, ugyanis mindez szükséges a fehér orosz társadalom eh, nyitása eh, érdekében. A fehér Oroszország által folytatott politika, illetve Fehér Oroszország vonatkozásában folytatott politika meghozta az eredményét. 50%-a fehér oroszoknak az EU-hoz fűződő kapcsolatok szorosabb átétele mellett van. Nagyon fájdalmas szankció lenne, hogyha az események kárára szolgálnának a szankciók. A pénzügyi és vízum kérdésben fel húzott berlini eh, fal nehezen eh, átjárható. Régóta le kellett volna bontani ezt a eh, falat annak érdekében, hogy az EU vízumhoz könnyen hozzáférjenek a fehér orosz, ukrán, grúz, orosz állampolgárok. Mi milliókat szed be az Európai Unió kiadás címén, de ez nem hoz jövedelmet, hiszen csak mélyíti az árakot a keleti szomszédok felé. Nek az áraknak nem is kellene léteznie. Brand, Gerbrandi úr következik. Dank u, voorzitter. Tisztelt elnök úr! Az életben és a politikában nagyon fontos a remény a reménykilátásokat tesz lehetővé, és az emberek így hihetik azt, hogy a jövő majd jobb lehet. És a remény éppen az, ami eltűnt Fehér Oroszországban december 19-én. Még akkor is, hogyha ezek a választások demokratikusabbak voltak, mint a múltbeliek, és lehetővé tehette volna a médiának, hogy egy jobb helyzetetről számoljon be, mindez megsemmisült és a közeledési politika a rendszerrel sajnos nem működött. Az Európai Uniónak szankciókat kell alkalmaznia Fehér Oroszország hatalmasaira, olyanokat, amelyek nem a lakosságot szorítják meg, hanem például a vezetőknek, a családtagjaiknak nem lenne szabad vízumot adni, vagy megnehezíteni a vízumhoz jutást, és a gazdasági világra is vonatkozik ez. Ashton asszony jól reagált, amikor azt kérte, hogy valamennyi politikai fogoly szabadság, eh, szabadlábra helyezését eh, oldják meg, és mielőbb eh, el kellene menni egy misszióval Fehér Oroszországba, hogy megmutassuk a lakosságnak, a civil szervezeteknek és a szabad médiáknak a támogatásunkat. Így kaphat ez az ország egy új demokratikus életet és nagyon fontos a szomszédsági program. Mindeddig ez nem került kellően kifejlesztésre, a moldávok, azerbajdzsánok és más régobeli országokat is támogatni kell, de így módon megmutathatjuk Fehér Oroszországnak, hogy mennyire fontos ennek az országnak az, hogy az Európai Unióhoz közeledjen, csak így tud valahogy majd reményt adni a fehér oroszoknak. Schulz úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr főképviselő asszony, nagy reményeink voltak a választásokkal kapcsolatban Fehér Oroszországban, de ezeket a reményeket csalódás követte. Negatív felvetéseink voltak Fehér Oroszországgal kapcsolatban, aggodalmaink voltak Fehér Oroszországgal kapcsolatban. Nagyon sok minden függött ezektől a választásoktól. Rövid ideig úgy is nézett ki, hogy többé-kevésbé korrekt módon vezetik le a, választ, a választásokat. Azonban már olyan szinten meggyengítették az ellenzéket, hogy az elnök, mint kegyetlen diktátor arca megmutatkozott a választások során. A választási csalások, a demonstrációk leverése volt jellemző. Nem a külső diplomaták, illetve újságírók avatkoztak be a rendszerbe, hanem maga a rendszer provokálta ezeket a módszereket. KGB-nek nevezi magát még mindig a titkosszolgálat, sztálini módszerekkel terrorizálja a civil társadalmat. Az Ebesz e sem felelősei is elítélték ezeket a választásokat. Egy állásfoglalást készítettünk az Európai Parlamentben, és ez jó alap a tanácsi tárgyalásokhoz. El kell látni a politikai menekülteket, orvosi kezelést kell biztosítani számukra, független politikai vizsgálati bizottságot kell létrehozni, és olyan szakciókat kell indítani, amely a hatalomot gyakorlókat, nem pedig a polgárokat érinti. Politikai változásokra van szükség, és azokat kell támogatnunk, azon fehér orosz polgárokat, akik az Európai Unióban látják országuk jövőjét, nem pedig Oroszország mellett. Putin miniszterelnök és Janukovics ukrán elnök voltak azok, akik azonnal gratuláltak Lukasenkónak a választási győzelméhez, és ez is megmutatta, hogy honnan várhat Fehér Oroszország támogatást. Köszönöm, Migalski úr következik. Köszönöm szépen. Hautala asszonynak szeretnék néhány információval szolgálni, hogyha föltenné a felhallgatóját. Az az információ, amit a Viesna szervezetről mondott, ezt ki kellene egészíteni. Nem csak arról van szó, hogy őket kivették a nyilvántartásból, a rendőrség a számítógépeiket elkobozta, és hétfőn Én egy laptop gyűjtési akciót szerveztem, hogy ezeket elküldjem ennek a szervezetnek. Itt az ideje, hogy cselekedjünk, mondja a bizottság, ezzel egyetértek. Azt mondta emellett, hogy nem szabad elszigetelnünk Fehér Oroszországot a világ többi részétől. Soft intézkedésekre van szükség a civil társadalom felépítésére. A vízumkorlátozás bevezetésére erre kell koncentrálni. Emellett bizonyos kemény intézkedésekre is, ahogy Ojuland asszony és Potesjevics úr javasolták. Ezeket kellene összekapcsolnunk. Köszönöm szépen, Szájusz Volszki következik. Tisztelt elnök úr, főképviselő asszony, úgy gondolom, hogy a felállított diagnózis és a tervezett terápia megfelelőek. A, a probléma az, hogy a múltban nem sikerült sokat elérni ugyanezzel a terápiával és diagnózissal. Bízzom benne, hogy most elég eltökéltek vagyunk ahhoz, hogy tényleg eredményt érjünk el. Nyilván a szankciók nagyon fontosak, a felfüggesztés fontos, de talán fontos lenne a verbális támogatáson túllépni, mert így nem lesz termékeny ez a fellépés az új ö, külpolitikánknak tesztje lesz ez az ügy, Eston asszony. Nem csak Fehér Oroszországról van szó. A Fehér Orosz kérdés kezelése az egész régió geopolitikai helyzetét meghatározza majd Moldováét, Ukrajnáét és Oroszországét, illetve más országokét is a decemberi események eltávolítják Fejroroszországot Európától, akár csak Ukrajna, hogy eltávolodott. Fontos, hogy nyitottabbá váljon a társadalom, támogatást kell ez nyújtani. Jó lenne, hogyha a rezsimet, a furkósbot, a társadalmat a mézes madzag eszközével kezelnénk. Ön azt mondta, Eston asszony, hogy továbbra is segítséget kell nyújtani. Szerintem nem szabad, hogy továbbra is olyan keveset tegyünk, mint a múltban. Ön azt mondta, hogy mindent megtettünk. Nem, mert szerény, nevetséges segítséget nyújtottunk csak, és ebben változtatnunk kell. Köszönöm. Elnök Haut úr következik most. Köszönöm, elnök úr. Lukashenko elnök pénteken ünnepeli a győzelmét, de a nemzetközi közösség nem ismeri el 1900 tehát ez egy nagyon szomorú időszak Fehéroroszágban, hiszen a tömegoszlató erők megverték az embereket. Én azt kérem a főképviselőtől és az európai tagállamoktól, hogy támogassák a lengyel javaslatot a víza, vízum tilalomra, illetve további gazdasági szankciókra van szükség az Európai Uniónak. Egyértelmű és egyszerű követelésekkel kell előállni az összes politikai politikai foglyot el kell engedni, nem szabad tovább zaklatni a Fehér Oroszországi Helsinki Bizottságot, és új választásokat kell kiírni. A jövőre vonatkozóan egyetértek azzal, amit Keti Ashton és a saját frakció mondott, a multilaterális módszer mellett ki kell tartanunk, és támogatni kell a civil társadalmat de nem csak a demokrácia és az emberi jogok tesztje ez Fehér hanem az Európai Unió számára is teszt ez. A szomszédaink esetében ösztönözni kell az átalakítást, és meg kell vizsgálni, hogy megvan-e erre a valós szándék. Amikor a közös kötelezettségvállalás azonban nincs meg, akkor keményen kell fellépni. az okos szankciók nem okoznak fájdalmat, viszont az embereket megverték, és ez fájdalmat okoz. Az emberi jogok mellett ki kell állnunk, szolidárisnak kell lennünk, mert felül Oroszország most már hosszú évek óta fájdalmasan szenved, és ennek véget kell vetni. Köszönöm szépen, Söter asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Főképviselő asszony, köszönöm szépen a gyors reakciót. Gyorsan reagáltak a Miszki eseményekre. Elismerem az ön koncepcióját. Ez kiegyensúlyozott koncepció, az egyrészt a felelősök ellen szankciókat tartalmaz, masszív emberjogi jogsértések miatt, másrészt pedig olyan intézkedéseket is tartalmaz, amely támogatja a fehér orosz népet, lakosságot. Szeretnék köszönetet mondani a Müncheni Biztonsági Konferenciának, amely megtiltotta Lukasenko részvételét. Ez egyértelmű jelzés volt arra vonatkozóan, hogy a diktator, diktátoroknak nincs keresni valójuk a nemzetközi rendezvényeken, hiszen a nemzetközi eh, elismerés, egy önmagát kinevező elnöknek, ez rossz, a fe, a, ez egy rossz jelzés az ellenzéknek, és emellett a nem demokratikus választások elismerésének is lehet ezt tekinteni. A politikai változások ebben az országban ezek szükségesek, ehhez hosszú időre van szükség. Azt is tudjuk, hogy Lukasenko már régóta hatalmon van, és azt is tudjuk, hogy tipikusan reagált Azonban a humanitárius helyzet az országban ez nem engedi meg a várakozást. Gyorsan kell reagálni, gyorsan kell elérni azt, hogy a politikai bebörtönzetteket engedjék szabadon, hogy a gyermekeket visszaadják szüleiknek, és, a, és fordítva, hiszen a gyerekek nem tettek semmit, és a szülők is csak a demokratikus jogaikért küzdöttek, és ezt az utcán tették meg, nem volt jogos a reakció velük szemben. Kérem, hogy minél gyorsabban reagáljon erre, hogy minden hozzászólásában tegye világossá, hogy politikai eh, fogvatartottakról van szó, nem pedig bűnözőkről. És Andrei Szárnikovot és a többieket innen eh, üdvözlöm, akik eh, börtönben ülnek, és remélem tudják, hogy számíthatnak szolidaritásunkra. Köszönöm szépen. Kozusnik képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen. Főképviselő asszony, kedves kollégák! Egy évvel ezelőtt Guillermo Fareniasnak nem engedték meg azt, hogy a Szakarov díj átvételére elutazzon eh, Európába, eh, illetve Strasbourgba. Most láttuk azt, hogy milyen választásokra került sor Fehéroroszországban. Tudjuk, hogy eh, nem csak eh, elnyomásról van szó, valódi diktatúráról van szó Fehéroroszországban, ugyanúgy, mint a Castro rendszer eh, Kubában. Most azt gondolom, hogy nyitottabbnak kell, kell lennünk a civil társadalom felé, a fehér orosz civil társadalom felé. Olyan emberekről van szó, akik soha nem tapasztalták még meg a szabadságot. A fehér orosz polgárokat tártkarokkal kell várni az Európai Unióban, azonban a Lukasenko rezsim képviselőit ignorálni kell nagyon szigorúan, szigorúan kell fellépnünk velük szembe, mert nem érdemlik meg azt, hogy tárgyalókkal fogadjuk őket, mert nem veszik figyelembe a demokráciát. Köszönöm, Ben, Kroszki úr következik. Köszönöm szépen a néhány európai kormány is az elmúlt időszakban olyan politikát folytatott, az én hazám is, hogy nagyon rosszul érezték magukat. Azt mondták, hogy hát Lukasenko az utolsó diktátor, és bebörtönözteti a politikai ellenfeleit. A békítő politika nem lehetett, nem jutott sikerre. A diktátorokat úgy gondolták, hogy a, támogatták Lukasenkót, és ez a brutális megverés lett e, az ellenzék számára. Ez egy nagyon egyértelmű választ kell adni. Európa nem fogja eltűrni azt, hogy egy diktátor megakadályozza a szabadságot. Itt konkrét szankciókat kell, de olyanokat, amelyek nem az állampolgárokat sújtják, hanem magát a rendszert és ugyanez vonatkozik a független média kérdésére is. A keleti partnerséget vagy fel kell függeszteni, vagy oly módon kell megszorítani, hogy a rendszer az egy eurót se kapjon, és minél előbb összeomoljon az utolsó diktátor kontinensünkön. Kedves kollégák, a spontán felszólalások következnek. Kelly úr, nagyon eh, szigorú leszek a hozzászólási idővel kapcsolatban, csak egy perce van. Köszönöm szépen. Az egyik nagy fejlemény ebben az átmeneti időszakban az az, a totalitarianizmusból átértek a keleti országok a demokráciára. Ma délelőtt Magyarország példájáról folytattunk vitát, de buzek elnök úr is nagyon jól példázza ezt a nagy változást. Más országokban az átmenet nem volt ennyire ö, sima, hát Fehér Oroszország e, pedig erre példa. Úgy gondolom, hogy Lady Ashton nagyon jól összefoglalta, hogy hogyan kell ö, kezelni ezt a helyzetet a lehető legjobb, amit tehetünk, hogyha két lépést hátralépünk, és onnan szemléljük a helyzetet. Itt, itt viszont az történt, hogy kettőt léptek előre, majd e, kétszer-kettőt hátra, és nem történt semmi a ö, ö, civil szervezetek és a nemzetközi közösségnek kell nyomást gyakorolnia Lukasenkóra, hogy változzon a helyzet. A Kirius Grzim, de Köszönöm szépen, elnök úr. A demokrácia eltéprása és a jogok sárba téprása történt, több száz embert tartóztattak le, jelölteket. Nem is kell erre sok szót vesztegetni. Nyilvánvaló, hogy az Európai Uniónak és a privilegizált partnereinek, így Oroszországnak az ellenzéket kell támogatniuk. Azokat kell támogatnunk, akiket most letartóztattak, őket lábra kell helyezni mielőtt Fehér Oroszországgal bármiről tárgyalnánk. A szankciók azonban nem szabad, hogy az állampolgárokat sújtsák. Meg kell változtatni a vízumrendszert, ahogy Lengyelország tette, támogatni kell a fehér orosz diákokat, tanulmányokra kell őket vendégül látni, ugyanakkor a szabad sajtót is, a szabad televíziózást is támogatni kell. Együtt kell felépni ezekért. Mavro Nikolász úr következik. Köszönöm, teljesen egyértelmű, hogy Fehér Oroszországban a helyzet nagyon negatív fordulatot vett. Lukasenko még mindig magát tartja az ország vezetőjének, az ellenzék pedig börtönben ül. Most való, valóban valójában senki nem tud közvetlen kapcsolatot fenntartani a polgári társadalommal, a civil társadalommal, eh, pedig ők kapcsolatban szeretnének lépni az Európai Unióval, és szabad sajtót, médiát, az ellenzékiek, politikai fogvatartottak szabadonbocsátását követeli. Eh, Eston asszony által leírt politikát kell támogatnunk, ezt csak támogatni tudom én, és új feltételeket kell létrehoznunk Fehér Oroszországban. Tenakul úr következik egy percre. Köszönöm szépen. A fehér orosz elnök választás nagyon nagy csalódásra adott okot azok számára, akik követték a folyamatot. Én találkoztam a fehér orosz nagykövettel Londonban, aki azt mondta, hogy most minden máshogy lesz, meg fog felelni a nemzetközi sztenderdeknek, az ember azt fogja mondani, hogy fair és szabad választások voltak. Azonban Lukasenko szovjet ösztönei fenntarthatóbbnak bizonyulnak, mint minden más azt gondolom, hogy a saját tisztviselői, még a nagykövetek sem tudták előrevetíteni azt a viselkedést, amiről aztán tanúbizonyságot tett. Követeljük a politikai, szabad, a politikai fogvatartottak szabad, szabadon bocsátását, új, szabad, valóban szabad, ebbez által megfigyelt választásokat követelünk. Ez nagyon, azt gondolom, hogy mm, nagyon kicsi a valószínűség annak, hogy ebben Minsk belemenjen, de mégis meg kell próbálnunk ha ez nem történik meg, akkor célzott szankciókat kell alkalmaznunk. Lukasenkora és vezető tisztviselőire utazási tilalmat kell bevezetni. Köszönöm. Rübig úr következik egy percre. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es no savas puses. Ami engem illet, szeretném támogatni Eston asszony ö, véleményét a kiegyensúlyozott magatartás vonatkozásában Fehér Oroszország esetében. Nagyon sokszor érzelmi alapon beszélünk és teszünk javaslatokat, politikai foglyokról beszélünk, de nem tudjuk, mert még nem volt tárgyalás, hogy mi lesz a tárgyalásoknak az eredménye. Éppen ezért én azt kérnék mindenkit, hogy egy kicsit legyünk visszafogottabbak és kiegyensúlyozottan próbáljunk fellépni. Körülbelül két évvel ezelőtt egy olyan, volt egy értekezlet, ahol senki nem tagadta azt, hogy lehet, hogy van, hogy össze lehet hozni egy értekezletet, és amikor oda mentek az emberek, akkor a rendőrség megtámadta őket. Én is végezetül azt kérdezném, hogy, hogy hova kerül az a pénz, amit az ellenzéknek szánnak. Ezt kellene kideríteni. Mocsor úr, egy percben. Elnök úr, a médiában folyamatosan azt olvassuk, hogy Fehér Oroszország elnök ellen újra bevezetik a szankciókat, amelyeket csak két éve függesztettek föl, de ez, illetve bevezet, ezeket a szankciókat, ha újra bevezetnénk, ez azt jelentené, hogy ezzel belátjuk azt, hogy megbuktak azok, kudarcot vallottak azok az elvárások, amelyek szerint valóban demokratikus elmozdulás van Fehér Oroszországban, pedig tényleg kudarcot vallottak. Ez a diktátor, utolsó európai diktátor, és azt mutatja, hogy az Európai Uniónak problémái vannak az emberi jogok megsértésével. Például a CIA átrepülésekkel kapcsolatban is felmerült ez, úgy tűnik, hogy a népek önrendelkezési jogával kapcsolatban is például a Balkon, Balkánon az Európai Unió imidzsét megrontotta ez a helyzet. hogyha Törökországgal például az Európai Unió csatlakozási tárgyalásokat folytatna, akkor az azt jelenteni, hogy olyan országgal tárgyal, ahol az emberi jogokat egyértelműen megsértik. Köszönöm szépen. Nos, Kalinowski kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Lukasenko rendszerével szemben, amely növeli az elnyomást, kötelességünk, hogy szolidaritást mutassunk a fehér orosz állampolgárok irányában. Támogatnunk kell a független sajtót, és a Viasza televízió Lengyelországban jó példa ez erre. A diák ösztöndíjak is jó példát jelentenek, hiszen nagyon sok diákot kirúgnak a fehér orosz egyetemekről az ellenzéki tevékenységük miatt miatt. Ugyanez a helyzet a vízumokkal, túl drágák a vízumok a fehér orosz állampolgárok számára, változtatni kell ezen. Lehetővé kell tenni számukra, hogy szabadon, ingyenesen utazhassanak az Európai Unióba. Természetesen a rezsim képviselői számára ezt nem kell lehetővé tenni. A civil társadalom támogatása alapvető Fehér Oroszországban, ugyanis ők tudják a változtatásokat kieszközölni, az országot jobbá tenni Fehér Oroszországban. Basescu asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A december 19-i elnökválasztás igazából visszalépést jelentett a fehér orosz demokratikus átalakulás szempontjából is, no meg az Európai Uniós kapcsolatok szempontjából is. Erőt alkalmaztak, letartóztatták az ellenzékeket. ez nem lehet a politikai konfliktusok megoldásának módszere. Éppen ellenkezően a parlamenti képviseletet kellene megoldani, hogy a társadalmi társadalmi feszültségek csökkenjenek. Úgy gondolom, hogy a fehér orosz vezetők a keleti partnerségből nem húzhatnak hasznot. Ráadásul kötelezettségvállalás sem tett Fehér Oroszország úgy, mint a többi ország a régióban, Grúzia vagy a Moldáv köztársaság a partnerségben felfüggeszteni Féloroszország tagságát, látható szankció lenne a kormány számára. Bízom benne, hogy a következő külügyi tanács ilyen célzott intézkedést fogad el. Diszik úr, egy perc. Przewodniczący, pani wysoka przedstawiciel, ja, ja chciałem zadać indyskretne pytanie pani wysokiej przedstawiciel. Czy pani wie, co w 1982 roku wieczorem robił jerzy buzek albo co robił wieczorem janusz amit Jerzy Buzsek 1982 estén tette, ugyanezt e, tették mások is. A rádióhoz fordult, és a e, e, Szabad Európát, BBC-t vagy Amerika hangját hallgatták, hogy, ki, hogy rá, megértsék, hogy egyáltalán mi történik Lengyelországban ez másik kérdés. Hogyan ö, ö, lehetett az, hogy Lech Valensa sikerült túlélnie az akkori helyzetet, és az ellenzék vezetőjé, akiket ö, ö, kirúgtak a munkahelyeikről, mégis ö, ö, sikerült túlélniük azért, mert az amerikai szakszervezetek támogatták őket pénzügyileg, és mindazok, akik ezeket a rádióadásokat hallgatták, azok azért segítettek, mert a rádióállomások is támogatták őket. Ez, fontos, hogy a fehér oroszok meghallhassák az igazságot, és ők is kapjanak támogatást. Szent Szigor, egy perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, Ashton asszony, teljesen értéke, egyetértek azokkal a kollégákkal, akik eh, azt követelték, hogy szankciókat vezessünk be eh, Lukasenkóval szemben, és támogassuk a lakosságot és a civil társadalmat. A közös állás foglalás nagyon fontos. A, a politikai fogvatartottakat nem engedik el akkor nem engedik megrendezni ebben az országban a jékoki bajnokságot. Ez azt gondolom, hogy mindenkinek a figyelmét felkelteni, és az ország felé fordítana. Az IHF dönt, hozza meg ezt a döntést és ez lehetővé tenni azt, hogy helyre tegyék a saját imidzsüket, ami le, leromlott akkor, amikor segítséget nyújtottak volt KGB ügynököknek, kémeknek és a rendszer kiszolgálóinak. Köszönöm szépen. puhemies on hyvä että olemme täällä usealla suulla nagyon jó dolog az hogyha ö, itt sok mindent jóvá hagyunk, és a, jó, hogy az állásfoglalást jóvá hagyjuk, de eznek nincsen megfog, kézzelfogható eredménye. Van egy partnerségi programunk, amiben mindenféle politikai és gazdasági előnyöket nyújt Fehér Oroszországnak. És egy bizonyos mértékig ez sikeres volt, de hogy Rubik úr elmondta, amit ö, most eddig tettünk, az nem csak nem segítettek elően az ellenzéket Fehér Oroszországban. Most a politikai vezetés ellen kell szankciókat bevezetnünk, de olyanokat, amelyek nem érintik az állampolgárok akik nagyon sokat veszítettek, elveszett számukra a demokratikus fejlődés, a külföldön való munkavállalás és tanulás lehetősége. És hát a segítenünk kell a népet, hogy megszabaduljon ettől a diktátortól. Okay, finally. Uh... Végezetül Boris úr egy percben. Kedves kollégák, hogy mondjam el általánosságban, hogy nagyon nagyra értékelném, hogyha a, akik itt vannak végig, a, azok segítenék a válaszadásokat. Köszönöm egy percben, Boris úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Most a, itt az igazság órája, és ez az utolsó diktatúra Európában, amiről beszélünk. Szolidaritásunkat kell megmutatnunk a fehér orosz népnek. A lehetőségek korlátozottak, ezért azt szeretném javasolni, hogy egy nagyon komoly eh, anyagi támogatási programot indítsunk az ellenzéki médiák eh, számára és a fiatalok eh, érdekében. Több százezer fiatal fehér orosz diák nem tudja megfelelően végezni a tanulmányait, és azt javasolnám, hogy egy speciális Erasmus programot készítsünk, ami kifejezetten a fehér orosz diákokra irányulna és ezzel segíthetnénk az erőfeszítéseiket. Hosszú távú hatása a, nagyon jó lehetne a fehér orosz demokráciára. Köszönöm szépen, most pedig Eston asszonynak, most pedig Eston asszonynak adok szót, hogy lezárja a vitát. Köszönöm szépen, alelnök úr, és Köszönöm szépen az összes képviselőasszonynak, képviselő úrnak, akik részt vettek ebben a szerintem nagyon fontos, nagyon összpontosított vitában ma. Természetesen tanulmányozni fogom az állásfoglalás. Ez egy nagyon fontos téma. Szinte egy hónap sem telt el, nagyon gyorsan zajlanak az események. Bízom benne, hogy a, az e EBSZ előírásai alapján reformok alakulnak ki. Én bízom benne, hogy a parlament együttműködés továbbra is fontos szerepet játszik majd ebben a folyamatban. Ahogy sok képviselő is mondta, egyért egyértelműen le kell szögeznünk, hogy elfogadhatatlan az, ami történt, és hogy mindenképpen intézkedéseket kell hoznunk. Abban is egyértelműen kell nyilatkoznunk, hogy a civil társadalmat, a fiatalokat, a médiát, a diákokat, egy csomó ilyen kategóriát támogatnunk kell. Mindenképpen további erőfeszítéseket fogunk tenni. Hadd mondjam el még, hogy az ellenzékiek családtagjaival találkoztam, és egyértelműen elmondtam nekik, hogy Nekünk az az elvárásunk, hogy az embereket engedjék ki a börtönből, és Fehér Oroszország folytassa az útját a demokrácia felé. Én ezt egyértelműen a külügyminiszternek is megmondtam. Megmondtam, hogy az ő kezükben van a döntés, ők fordíthatják vissza a folyamatot. Hogyha nem teszik meg ezt, akkor a nemzetközi közösségnek kötelező lesz, és fog is cselekedni. Köszönöm szépen. Hat állásfoglalási javaslatot kaptunk, és a szavazásra holnap 12 órakor kerül sor. Ön három óra óta itt van, főképviselő asszony, kérdezem, hogy egy pár perces szünetet kérem, öt perces szünetet tarthatunk, vagy folytassuk a vitát, mit szeretne. Úgy látszik, ön előre látta ezt a problémát. Alelnök úr, Törökországba kell látogatnom az kapcsolatos tárgyalások miatt, úgyhogy a kollégámnak adom át a lehetőséget, hogy részt vegyen a vitán. Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Kedves kollégák, most a napirend szerint